Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Akkor folytatjuk a szavazást. A következő a 2010-es Törökországgal kapcsolatos előrehaladási jelentés 10-es módosító mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben. Tízes módosító, elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Omen rajtam kért szót, megadom. Igen, a következőt szeretném meg, bejelenteni. Megállapodtunk az, a 18-as bekezdésről a szóbeli módosításról az árnyék előadókkal. Ez azt jelenti, hogy a 26-os módosítást a 8-as alatt flotra hogy visszavonja, és azt javaslom frakciómnak, hogy támogassuk a 29-es módosítót ennél a bekezdésnél. Oké. Okay. Uh... Rendben. A 29-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk, jól gondolom? Ellenőrizzük akkor a 12-eset. Megnyitom a szavazást. A 12-es módosítóról szavazunk. Ellenőrizzük a 12-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Következik, a, nem a 26-os, azt visszavonták, tehát szóbeli módosító indítványról szavazunk a 18-as bekezdéssel kapcsolatban. Ómen rajtam asszony. Igen, szóbeli módosítás ez, és szeretnénk a 18-ashoz a következőt kiegészíteni. Felolvasom aggasztja a vizsgálatok előrehaladásának hiánya, és az, hogy jól ismert újságírókat fogva tartanak Ahmed Székkel együtt. Mindez hitelvesztéshez veszthet a, vezethet, és éppen ellenkezőleg a demokráciát nem erősíti. Van-e ellenvetés kollégák a szobrai módosítással szemben? Nincs? Rendben, akkor folytatjuk a 18-as szobrai módosítással mellette. Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 13-asat. Megnyitom a szavazást. Peres Favorias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 28-as módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 28-as módosító, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 3-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es módosító mellette. A hármasat ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ahogy említettem, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 30-as módosító, 30-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 40-es bekezdés első rész részenként mellette ta, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 33-as név szerinti szavazás megnyitom. Peres Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 38-as módosító. Ismét név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. A következő. Nos, ma szerencsém van, úgyhogy ellenőrizzük. Ma nagyon kedves vagyok, ellenőrizzük. Ötös módosítól megnyitom a szavazást. Ez az egyetlen ilyen nap az évben. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást a 18-as módosítóról. Pérez Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös. Igen, rendben. A 20-as következik, javítja magát az elnök mellette. 19-es? Mit mondtam? Azt mondtam, e, ezt elfogadtuk. 19-est, azt viszont ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy valami gond van a gépekkel. Kérem, hogy egy technikus nézze meg a gépet. Akkor ezt elutasítottuk, ez, ez volt a 19. Következik a 25-ös mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizni fogjuk. Tehát most megnyitom a szavazást, a 25-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. A 20-as következik. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A következő, a 20-as módosító, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást a hatosról. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizni fogjuk a kilenceset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Végszavazás mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének. A következő jelentésre folytatjuk. Montenegro európai integrációja egyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tehát az egyes ügyében megnyitom a szavazást. Peres Foforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azért ne vigyük túlzásba a dolgot. 32-es módosítók két részben, egyes rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Végszavazás mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most következik a romák integrációjának Európai Uniós stratégiája, járók a Lívia. Egyes módosító, ez most név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Peresoforias. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas bekezdés. Név szerinti szavazás, megnyitom. Περασοφορίας. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem a maszki klisi. Árkedés foforia. 40-es bekezdés, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Pérez Soforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es bekezdés. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 98-as következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas. Százas bekezdés. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es bekezdés. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk végszavazás, név szerinti szavazás következik, kollégák, megnyitom. Lezárom a szavazást. Gratulálunk Járóka Léviának. A mai nap utolsó szavazása már nem eh, tart sokáig a globalizáció keretében az iparpolitika 11-es, 4-es, el, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2-es, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 2-es tehát Megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk, elfogadtuk. Akkor a 3 és 10-es együtt igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 31-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A 4-es módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. A 41-es első része e mellett ellen elfogadtuk, az 51-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 54-es két részben mellett első rész ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es, igen. Igen, az ötös módosítónál tartunk, tehát igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. A 64-es két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os bekezdés igen, nem, tartózkodás, akkor ezt nézzük meg. Elektronikusan 76-os bekezdés Hetvenhatost mond az elnök, 76-os. Jó. Az én hibám, javít az elnök. Tehát a hatos módosítónál tartunk. A hatos módosító a 76-os bekezdésben igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 89 két részben első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es bekezdés igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 9-es módosító a GUE frakció igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 13-as módosító igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 108-as bekezdés két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Aztán a hetes módosító igen, nem, tartózkodás, ezt nézzük meg, tehát a hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. El, elutasítottuk. Nyolcas módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Az F eh, két részben első rész igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. Második rész. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. A vég... zárószavazás. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek.